Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkát, és ma délelőtt általános jelentés készítünk, fog beszámolni a 2017-es költségvetés tervezetről, illetve az összes többi fejezetről. Ezt követően vita kö jöhet, és 10 óra 30-kor be kell fejeznünk a munkát. Nincs különösebb bejelenteni valóm, és ha Jánz Geyer kész, meg is adom neki a szót. Parancsoljon, előadó úr! Eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy dokumentumom, amely összeállt azóta a jelentős árnyék előadókkal és a koordinátorokkal együtt. Ez a javaslat Tom arra, hogy a 220 módosítóval hogyan bánjunk el, amelyet a frakciók és a szakbizottságok terjesztettek be, meg sok egyéni képviselői módosító is érkezett, ezeket kell kezelnünk valamiképp. Ez a dokumentum tegnap óta már lehet, hogy alavultá vált. Abban az értelemben, hogy politikai szempontból is, meg, meg intellektuális szempontból is nagyon nehéz feladat volt a Györgyeva alelnök által délután, tegnap délután meghatározott fő irányok, amelyek egyébként előrelépésnek tekinthetőek legtöbbünk részéről, ahhoz igazodva ezt a dokumentumot lehet, hogy hétfő meg, ami hétfő meg kedden állt össze, lehet, hogy módosítani kell majd reflektálva ezekre az új tényezőkre. Először is nagy köszönetet szeretnék azonban mondani a kollégáknak, a szakbizottságnak, a titkárságának, amely feláldoztak szombaton egy, egy, egy munkaszünet napot, hogy a költségvetési szimulációs modellezést lefolytassák, és ez volt az alapja ennek a dokumentumnak. És hát át kellett ugye rostálnunk a módosítókat is, mi az, ami jogilag megáll, mi az, ami politikailag észszerű, mit lehet, mihez mit mm, lehet integrálni, mire kell reflektálni, és itt a teljesen elvesztünk az apróságokban. Az a pizza, amit rendeltem a munkatársaknak szombat délután, csak egy apró szimbolikus köszönet volt, az ennél nagyobbal tartozom. Ugye összeállították a briefingeket rövid határidővel, a megállapodás utolsó napokban kellett igazítani a programot, nagyon sűrű menetrendben, tehát még egyszer köszönöm mindenkinek. Asszisztensem nincs itt, de neki is, meg a kolléganőknek juriszt hölgyek dolgoztak, legalábbis a szocialista frakció részéről, akik segítették ezt a munkát. No tehát, elmondtam, hogy azzal a fenntartással kell olvasni ezt a dokumentumot, hogy lehet, hogy új elemek is, hogy, illetve a bizottság javaslati alapján némileg újra kell gondolni egy-két elemét. Ez nagy, mint mondottam, nagy szellemi és politikai kihívás, hogy azokat a részeit a csomagnak, amelyeket tegnap Györgyeva az, hogy bemutatott és mi támogatunk, megjelenítsük. A következő hónapokban ezeket nem csak végre kell hajtani, hanem azt, ami a költségvetésben áll, és itt egyes pontokon vissza fogok térni az egyes MFF revízió kihatásaira a dokumentumban, és ehhez kell tehát szinkronizálni mindezt már ennek a technikai megszervezése is nagyon nagy kihívás, és a politikai uh, dinamikája is érdekes mindennek. Van még egy plusz eleme mindennek, a, ezen az ősszel készül a Monti úr a saját, saját forrásokról szóló jelentése, és a munkacsoport fontos részleket fog kidolgozni, amelyek szintén ideillenek majd. Ennyi volna tehát a bevezetőn sok dolog már ismeretes az önök számára az előző költségvetési eljárásokból, egyes címsorok először is ezeket a tanács módosította, és ezeket szeretnénk visszaállítani arra a szintre, amelyet a bizottság javasolt eredetileg. Az sem újdonság, az a javaslat, hogy a már meglevő eszközök és rendkívüli eszközök, a globális marzsok és a tartalékmarzsok a kötelezettségekre vonatkozóan alkalmazhatóak, illetve mobilizálhatóak volnának bizonyos kritikus kategóriák vagy címsorok plusz erősítésére. Az EFSA tekintetében, meg a CEF, a Horizon 2020-asoknak a megkurtítása esetleg módosítható, illetve visszacsinálható. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést tovább kell folytatni, és lehetőség szerint sok jó gondolatot, melyek a pilot projektekben előkészített intézkedésekben öltenek testet, ezeket végre kellene hajtani. Ez pedig egy első fontos pont felvetéséhez vezet rá, amely lehet, hogy vitatott a szakbizottságban. volt a szakbizottságban. Az elején szeretném világosan bemutatni, mi a pozícióm, ahol, ami mellett érvelni szeretnék. Jól tudják, hogy van egy javaslat egy előkészítő intézkedésre amely három évben 90 millió eurót mobilizálna, és az együtt az európai fegyvergyártás vagy védelmi ipar együttműködését segítené. Fontos elem ennek egy közösen kifejlesztendő biztonság és védelmi politikának, amely a pozsonyi csúcson is fontos téma lesz majd. Tehát nem egy véletlenszerű építőkövecske ez itt, vagy csak egy, egy a égből potyan, gondolat megvalósítása, hanem egy sarokköve, egy nagyobb léptékű, hát nevezzük vitának most még az állam és kormányfők körében, mely politikai továbblépést készít elő. Az én személyes meglátásom ezzel az, hogy azok, akik akiknek az Európai Unióban nem megy jól most, vagy nem élnek jól, azok nem feltétlenül azt gondolják, hogy egy közös védelmi és biztonsági politika fogja megoldani a problémájukat, de a külső fenyegetések mégis kényszerítenek bennünket bizonyos lépésekre, ezt én is látom. Ilyen értelemben tartalmi szempontból nincs ellenvetésem egy ilyen előkészítő intézkedéssel kapcsolatban. A gondom inkább a, fi- a finanszírozási javaslattal van. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy a 90 millió ból a következő évben 25 millió lesz esedékes, azzal a feltétellel, hogy más nagyon észszerű A vagy B besorolású pilot projekt és intézkedés ezzel lehetetlenné válna, mert a ugye van egy felső határa a finanszírozási lehetőségeknek, tehát egy politikai döntésre lesz szükség arról, mely pilot projektek és előkészítő intézkedések azok, amelyek föltétlenül értékesek, és ha ide tartozik a védelmi iparra vonatkozó intézkedés, akkor ez automatikusan csökkenti az egyébként támogatható számot, támogatási számokat. Ez egyszerű számtan, ugye? Jelen pillanatban most van egy javaslatom, ami abból a gondolatból táplálkozik, hogy az, jól ismerik az álláspontomat egyébként, hiszen többször elmondtam ezt a bizottság előtt, ami főleg abban áll, hogy azért lettem Európa politikus, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok feladat van a politikában, amely európai szinten jobban megoldható, mint az egyes tagállamok és nemzetek körében. Hogy ez a költségvetésben is megjelenik és visszatükröződik, azonban az nem magától értetődő sajnos. Hiszen nagyon sok feladat közösen látandó el, és azok a pénzügyi eszközök, amelyekre a tagállamok ezek, ezekre befizetnek, és ezektől függünk, sajnos nem mindig elégségesek a feladatok ellátásához. Ezt lehetne javítani, és lehet, hogy javul is a tegnapi javaslatok fényében, ám hogy ez valóban megvalósul-e a költségvetésben, azt majd meglátjuk. Úgy gondolom, ha most elkezdjük annak hátterében, hogy más mechanizmusok, például vannak olyan mechanizmusok, amelyek révén a tagállamok finanszírozhatják a, a, a védelmi politikát, a közös védelmi politikát. Tehát most megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy olyan intézkedéseket, amelyek a közös biztonság és védelmi politika szempontjából ugyan nagyon észszerűek, de mégis a költségvetésben, az európai költségvetésben kezdjük ezt finanszírozni, akkor kinyitunk egy olyan ajtót, amit nagyon nehéz becsukni majd. Ezután a tagállamok vagy a bizottság aztán mindenféle egyébként észszerű, politikai észszerű javaslattal fordulhatnak hozzánk, és abban a helyzetbe kerülünk, hogy nekünk kéne ezt finanszírozni és támogatni. Persze lehet, hogy akarjuk, de hát az EU költségvetésből nem feltétlenül lehet. Tehát hozzá kell ehhez tenni azt a költségvetési tényt, hogy ehhez van-e pénz, vagy nincs. Az én válaszom az volna tehát, Györgyöba asszony által mondottakkal mondott a fényében is, hogy jelenleg nincs meg a költségvetési forrás ehhez. Ugyanakkor ezt az előkészítő intézkedést tehát nem tudom, hogy lehet-e a költségvetésből finanszírozni. Kemény lobbynak vagyunk kitéve a francia kormány részéről is, Holmány asszony részéről, nem tudom, hogy ők kettem, ez a két erő hova alakul majd, de megint mondom, a, a finanszírozási kérdések továbbra is fennállnak. A jogi szolgálat segítségével kialakult egy gondolat, hogy hoz, létrehozunk egy, egy pénzügyi sort, erre a, ö, egy elméleti sort erre az előkészítésre, de jelezzük, hogy észszerűnek tartjuk a létrejöttét, ennek az intézkedésnek, egyfajta jelzést adunk a támogatásról, ami viszont a konkrét költségvetést illeti, először nullát írunk erre a sorra, és a megjegyzések rovatba beírjuk, hogy mi szeretnénk, hogy a költségvetési eljárásban némi időt kapnánk erre, hogy a bizottság kidolgozó javaslatokat ezen előkészítő intézkedés konkrét finanszírozására lehet, hogy az Aténa mechanizmus el tudom képzelni erre, vagy a, a külső bevételek tekintetében egy bevételi oldalhoz kapcsolnánk egy technikai módosításával a költségvetésnek. Tehát először is jelzést adnánk arról, hogy szeretnénk ezt a projektet, ez észszerű, ám azt is jeleznénk, hogy ez a költségvetés az ilyen széleskörű igényekre, amelyek a védelmi és biztonságpolitikából adódnának, nem elégségesek. Harmadsorban az is eleznénk, hogyha a tagállamok ezt a közös műveletet akarják, akkor vállalniuk kell a finanszírozásban a részüket is. Ez volna tehát a javaslatom. Tehát ez, ez ugyanakkor azonnal abba a helyzetbe tenne bennünket, hogy sokkal több projektet tudnánk finanszírozni. Az 1A címsorra vonatkozóan pedig Itt a javaslat arra fut ki, hogy a költségvetési számokat az FC tekintetében, illetve a Horizont 2020 meg az Interconnecting Europe eszköz tekintetében tartjuk, és ma meg kell vitassunk még egy témát, és ezzel lezárom majd ez egy áramondadó, egy áramondadómat. 50%-a azoknak a pénzeknek, amelyek a következő 2017-es költségvetési évben az EFSI garancia tekintetében tartalékba helyezendők, az Európai Bizottság előzetes tervezete szerint egyes programokban Erasmus, Kozma és EURES költségvetését módosítanák. Az ENISA lehetőségei, tehát az Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség lehetőségei hogy az ekonnak is megfeleljünk, ekon igényeinek is megfeleljünk, felmerült az a lehetőség, hogy a pénzügyi jelentés és auditálás körében olyan tartalékokat irányozunk elő, illetve létrehozunk itt is egy, egy költségvetés sort a rendkívüli eseményekre, vagy saját speciális eseményekre. Ennek hátterében az az igény áll, különösen osztrák ö, kollégáink részéről, hogy támogatást kapjon európai pénzekből is a, a, egy speciális olimpiai rendezvény. Végül úgy döntöttünk, hogy ezt a költségvetés javaslatot meglépjük, azzal annak fényében, hogy a logikus finanszírozási forrás az Erasmuson belüli sportprogram nevezetesen rendelkezésre áll, ám először szeretnék kapni garanciát a bizottságtól arra, hogy az, az osztrák kérelem, hogyha formai és tartalmi szempontból elégséges, akkor már támogatást kap a bizottság részéről. Tehát ez a címsor tulajdonképpen egy biztosíték, a speciális olimpia finanszírozására. Mint mondottam, az Erasmus sportból azt hiszem ez működhetne. Ugyanakkor figyelembe kéne venni azokat az aggályokat is, amelyeket részben osztok, és amelyek megfogalmazódtak, hogy egy olyan címsor, amelyben benne van már a, a, a, a cél, tehát egyfajta címkézett, már előrányzott tétel, nem feltétlenül kedvező, de hogyha az Erasmus sportra támaszkodunk, és ha valami aztán félre megy, vagy nem jósül el, és a, a speciális olimpia finanszírozási problémákba futhat, mert a várt pénz az európai költségvetésből nem fut be. A bizottsággal ez, erről tárgyalni fogok, hogy az Erasmus sportból való finanszírozás lehetőségei hogy festenek, és ha az osztrák kollégáknak ez elégséges garancia arra, hogy a finanszírozás biztosítható, akkor lemondhatunk erről a címsorról, de ez lenne tehát az életbiztosítása úgymond ennek a speciális olimpiának. Aztán van még egy másik pont, amit nagyon kritikusan látnak, tudom, az FC-vel kapcsolatban. én egyetem kívánom ö, ö, alásni, vagy bármi módon ártani ennek a tételnek, senkinek nem tenne ez jót, mert ennek az alapnak a létrejötte volt a frakcióm részéről a feltétel annak, hogy támogassuk Jean-Claude Juncker megválasztását. Tehát a német szociáldemokrata egy tehát, hogy német szociáldemokrata szeretne ezt a programot megszüntetni, hát ez nagyon merész húzás volna. Ám ez a program nem úgy működik azért, ahogy szerettük volna, vagy szeretnénk. Ezt is látni kell. Ez, ez a, az Econ szakbizottságban fogalmazódott meg, és frakcióm is így gondolja bizonyos szempontból, tehát az addicionalitás tekintetében, ha megnézzük, hogy mik, miket támogat, például autópálya szakaszok építését Németországban. Németország nem a legszegényebb ország Európában. A pénzügyminiszterünk büszke adóbevételek növekedésére. Tehát az, hogy PPP projektekben autópályaszakaszok építését támogassa ez a, az EFSA Németországban, az nem éppen az, amit vártunk tőle. A másik gond az hiány. Az a probléma, amit az elején láttam, hogy a, a tagállamok rendszer szerűen alul alássák ezt az egyensúlyt. A gazdaságlag erősebb tagállamok, amelyeknek a pénzügyi szektora is erőteljesebb, azok, amelyek az EFSA eszközből, meg az ilyen eszközökből jobban profitálnak, mint más államok. Tehát vannak nagyon fejlett pénzügyi kereskedelmi helyek Európában, vannak fővárosok, ahol nagyon fejlett a pénzügyi forgalom, és vannak, ahol nincsenek. Vannak, mint a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi szinten is, tag, állami szinten is nagyon komoly támogatási bankok, amelyek finanszíroznak projekteket, vannak tagállamok, ahol hiányzik ez a finanszírozási háttér. Ezt az egyensúlyhiányát nem tudjuk az Európai Unióban kiegyenlíteni csak úgy, ám tudomásul venni tudjuk, és megpróbálhatjuk ennek fényében az EB-t arra rávenni, hogy valamilyen módon igyekezzen korrigálni ezt, vagy a technikai segítségnyújtás javításával, vagy a tanácsadás infrastruktúra javításával olyan tagállamokban, ahol nincsenek megfelelő eh, támogatási finanszer bankok, és mi parlamenti képviselők kell, hogy végig gondoljuk azt, hogy mi azt akarjuk-e, hogy az Európai Beruházási Bank irányozza elő, vagy akár adott esetben hajtja is végre ezt. Ez egyetlen parlamenti eszköz, amely még a kezünkben van, annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk az e a Európai Befektetési Bankra. Ezt is tudnunk kell. Egyébként nincs parlamenti befolyásolási eszközünk, hogyha az, az EFSA nincs. Hát ezt, ezt az eszközt tudomásul kell venni, mi szeretném meghosszabbítani az EFSA-t. Az afrikai finanszírozásra vonatkozóan is kapunk egy hasonló eszközt, ám a konstrukció szempontjából azok lehet, hogy megszűnnek a parlamenti felügyelet lehetőségei. Tehát Először kell megteremteni a keretfeltételeket, tehát tudunk eszközöket létrehozni. A fél évig harcolt az Európai Parlament azért, hogy az EFSA úgy alakuljon, ahogy a parlament többsége elképzelte, jelentősen javítottuk is ezáltal, de most, hogy az eszköz működik, már nincs lehetőségünk arra, hogy befolyással legyünk, kivéve észszerű érveket felhozva, de ezek nem elégségesek. Mondtuk a tanácsnak is okos érveket, mégsem hallgatták meg. Tehát fontos, hogy az eszköz fennálljon. Lehet persze vitatkozni, mondhatják azt is, hogy Geyer úrnak magának nincs igaza, az EFSA tökéletesen működik, nincs ezzel semmi gond. Persze, hogyha a többség így látja a szakbizottságban, akkor, akkor meghajlok a többségi vélemény előtt, de szerintem fekete-fehéren látszik, hogy ez otthon nem képviselhető. Ha az efsz t javítani akarjuk utólag a működését, akkor itt adódik lehetőségünk, hogy megtegyük. Ha ezt a lehetőséggel most nem élünk, ám legyen, de akkor szerintem politikai hibát követünk el. Akkor most jön a kettes színsor. Jetzt szó mal zur Kategorie 1b, das war auch nicht. Ähm, so, der Vorschlag... Ähm a javaslat az 1B címsoron arról szól, és ez egy fontos elem annak, amit be akarok mutatni ma, hogy a, azon eszközök területén, amelyek az európai foglalkoztási kezdeményezésre vonatkoznak, erre pótlólagos előjelzetokat tegyünk rá, másfél milliárd értékben. A tegnapi bizottsági számadat hallatán ez összevethető ezzel a lényegű ponttal. Én nem voltam elégedett azzal a helyzettel, hogy a költségvetési javaslat csak ami kifutó projektek végigfinanszírozására engedne meg pótlagos eszközöket, ám az első jelek arra utalnak, hogy az Európai Bizottság úgy látja, hogy a, az indulási nehézségek után végül is működésbe lépett ez az ifjúsági foglalkozási eszköz, és ezért helyén való, hogy pótlagos eszközöket és kötelezettségvállalásokat tegyünk lehetővé, és legyünk lehetővé egy címsoron. Kettes kategória. Itt is vissza szeretnénk térni a költségvetés tervezet számaihoz. Egyetértek azzal is, hogy a finanszírozás tekintetében szükséges a, a, szük, a ágazat támogatási szükségcsomagját is figyelembe venni, ugyanakkor kétségem van felől, hogy már most az elején egy konkrét összeget kéne meghatározni és kifejezni, vagy szeretnénk-e ilyen meghatározni. Azt várjuk, hogy októberben várjuk a bizottság költségvetési módosító levelét, és ez a módosítás új pénzeket irányoz majd elő a kettes kategóriában, és azt gondolom, ez a pénzeszköz rendelkezésre áll az agrárszektorra és a tejágazatra vonatkozóan. Ha kevesebb lesz ez a pénz, mint az 500 millió, amit a kereszténydemokrata frakció javasolt, akkor én készen állok arra, hogy ezek az összegig elmenjünk. Teljesen értettek az, ezzel az igényel, abban a kérdésben egységesek vagyunk, hogy valamit tenni szeretnénk e téren, ugyanakkor én, én más stratégiát javaslok, mint amit most. Az 500 millió euró, ami, amit a, a, a néppárti a a frakció javasol, az egy jelzés. Én nekem nincs semmi jelenvetésem ezzel szemben, ám jelen pillanatban nem kellene ilyen formában meghatározni az összeget, mert az emending letörből származik majd úgyis ez, és akkor betesszük majd oda abba azt az összeget, ami akkor szükséges lesz. Hármas kategória. Ez különösen az jellemzi, hogy a bizottság teljes mértékben kihasználta a marzsot, marzsokat intézkedések finanszírozására, amelyek a biztonsági csomagban szükségesé váltak, a tanács egyoldalúan megcsorbította a kulturpolitikai programokat, és, és itt egy 27 millió eurós szimbolikus marzsot épített. Én azt javaslom, hogy a kultúrprogramokat, amelyeket valóban európai hozzáadott értékhordozóinak tartok, és a jelenlegi pillanatban az Európai Unió jelenlegi állapotában fontosak, pótlagosan finanszírozzuk. Azon rugalmasság intézkedésekkel, amelyeket az MFF tartalmaz, az Európol, Eurojust és az EASO támogatását javaslom, és itt három külön címsort is létrehozhatnánk a, a kulturális örökség közös évére, aztán ezt ugye korábban is követeltük, hogy épüljön fel egy Európai Search and Rescue Fund, egy kutatási mentési alap, amelynek ugye nem kell finansz, konkrét finanszírozási támogatás, de az ESF eszköz alatt épülhetne fel és lenne finanszírozható, és hasonlóképpen egy pénzügyi szolidaritási mechanizmus a menekültek fogadására, amelyet az AMI finanszírozna. Was die Kategorie 4 angeht. A négyes színsor tekintetében, a kategória tekintetében, ez is nagyon éppen olyan bonyolult fejezet, mint az előbbiek, amit azzal a mutóval vizsgáltam felül, hogy aggályai vannak a felől, hogy mi maradt fenn az európai fejlesztési politikából, miután az ennek a rendelkezésre álló fontos eszközökből kivettek jelentős elemeket, hogy a menekültügyi politikát finanszírozhassuk. 750 millió euró ment a menekültügyi támogatás eszközére. A bizottság javaslata abban áll, hogy a szomszédsági politikai elemeket ből és más területekről vonjuk el ezeket. Az aggályom abban áll, hogy politikailag nagyon nehezen határozható meg, illetve védhető ez, ez a finanszírozási szerkezet, és ebből adódnak az én elgondolásaim is, ebből a meglátásból. Ezért Ähm, a programok, amelyek ebből kivonásra kerültek, szerintem újra fel kéne kerüljenek, és azok a pénzügyi számok, amelyek a múltban már közös prioritásainká váltak, további erősítést kapjanak. Ez érinti a ciprusi török közösség támogatását, aztán a azok a költségvetési sorokat, amelyek a DCI-ra vonatkoznak, de például a palesztin menekültek támogatását és egy sor egyéb elemet. A Költségvetési Bizottságtól is, meg a Liberális Frakciótól is jöttek plusz javaslatok új költségvetési számok létrehozására, a trust fundok támogatására, és hogyha lenne még egy olyan javaslat, amely a négyes kategóriában lehetővé tenni számunkra, hogy a pilot projekteket és előkészítő intézkedéseket jobban finanszírozhassuk. Ez egy technikai javaslat, ám vannak politikai kihatásai. Az Európai Unió különleges képviselői akiknek a működését eddig a négyes kategóriából finanszíroztuk. Ám nem kell, nem feltétlenül szükséges rendszerszerűleg innen, mert, a, mert az igazgatási költségvetésből is lehet ezt a személyzetet finanszírozni, tehát a special representatíveket vegyük ki a négyes kategóriából, és tegyük be az ötösbe. Ez a négyes címsoron némi mozgásteret engedne meg nekünk, akár 15 millió eurós Inge, te pontosabban tudod. És ezek a szabad eszközök pótlólagos mozgásteret engednének meg nekünk a négyes kategóriában, hogy az előkészítő intézkedéseket jobban tudjuk finanszírozni. Ötös kategória. Itt Tarant kollega témája ez lényegi szempontból. Én csak annyit mondanék el ezzel kapcsolatban, hogy a költségvetés tervezetben tehez kell visszatérnünk, szerintem itt is. Igen. És ezzel szeretném a bevezetőmet, nem akarom tovább húzni, ennyit mondanék itt. Merci, monsieur le rapporteur général. Köszönöm szépen. Köszönjük mindezeket a pontosításokat, és mindazt a munkát, amit még itt a hétvégén is rááldoztak erre a kérdésre. Ön jelentést, fő tevőként tulajdonképpen magára vállalta az orosznál részét ennek a munkának. A többi szekcióval kapcsolatban vannak hozzászólások? Igen, köszönöm szépen. Röviden, nézzük a szekciókat, és egy a parlament szemszögéből egocentrikus módszeren keresztül nézzük ezt a helyzetet. A többségek között kell ö, egyességre jutni. A frakciók úgy döntöttek, hogy 76 új posztot hoznak létre. engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én itt most a kisebbséghez tartozom, én nem támogatom ezt a gondolatot. De ez az ön javaslata. Most először nem értünk egyet valamiben. Most először. Vagyis önök is láthatják azt, hogy a politika főként a költségvetés terén mennyire sok konfliktust vonhat magával, azt várjuk, hogy a többi intézményre vonatkozóan majd az Európai Parlament fogja visszaállítani az eredeti főösszegeket, amiket a tanács lecsökkentett. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy támogatnunk kell az Európai Bíróság előtti ügyet, mert a problémát igaziból a tanács okozta. És a bíróság nem kért soha ennyi módosítást, most pedig csökkentik a forrásokat. Tegnap sikerült megoldanunk az egyik problémát, amire az afetes kollégák hívták fel a figyelmüket, és ez tulajdonképpen a külügyi szolgálat személyzetének arányos, tehát a költségek arányos vállalása az európai intézmények, illetve a tagállamok részéről. Volt egy javaslat, ami arra irányult, hogy egy stratégiai kommunikációs egységet hozzanak létre 16 új fővel. Ezt azt kell mondjam, hogy támogatom. És talán Gáler úr is utalt erre, de én nem figyeltem erre fel. Van egy olyan javaslat is, ami arra vonatkozik, hogy több külképviselőt írjunk be a büdzsébe a külügyi szolgálat számára. És végül azt is támogatom, hogy az adatvédelemmel foglalkozó, tehát az adatvédelmi felügyelőkre vonatkozó költségvetési sort is állítsuk vissza. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, kedves jelentéstevő úr! Nézzük most az ügynökségeket. Geyer úr. Ähm, Ott, ahol én lényegi módosításokat javasolnék az ügynökségek körében, az első javaslatban is már voltak törlések. Lényegében azt javaslom, hogy vegyük, hogy, hogy fordítsuk vissza azokat a ö, megszorításokat, amelyeket a tanács javasolt. Lényegileg ott, ahol az ügynökségek a személyzeti költségeikben előrehányzott 5%-os csökkentést teljesítették, és úgy tájékozottam, hogy a legtöbben ezt megtették a 2016-os költségvetési szintre térjük vissza náluk, az egy A-nál címsoron az Elizánál több pénzt javasolnék, a hármas headingnél pedig az Európolra, az Eurojustra és az EASO-ra több pénzt irányoznék elő, ami pedig az a létrehozási terveket illeti, illetve established pleneket illeti az Európolnál. Nagyon kritikus vita folyik arról, hogy vajon a, a, ugye tényszerűen döntött ugyan az állampolgári jogok szakbizottsága, de hogy én egy kicsit visszafogottabban nyilatkoznék arról, amit itt történik, de tudjuk hetek óta mi folyik. Jelen pillanatban azt javasolnám, hogy az Eurojustnál 10, az Elizenál 6, az Európánál pedig 12 legyen a szám azon plusz feladatok ellátására, amelyek az Európolnál a terrorizmus elleni harcban és más fontos kérdésekben felmerültek, tartom helyén valónak ezt a ezeknek a támogatását. Ez tehát a lényegi szempont a ügynökségekkel kapcsolatban. Köszönöm, nézzük a különleges eszközöket és a kifizetéseket. Különleges eszközök Itt a rendkívüli támogatási vagy segélytartalék egy milliárdra lenne beállítva. Ez az Európai Parlament várakozása. Az időközi felülvizsgálattal kapcsolatban, és a tegnapi javaslatok fényében ezt újra kell majd azért vizsgáljam részleteiben, illetve a költségvetés tervezet az európai globalizációs kiigazítási alapra és a szolidaritás alapra vonatkozóan is. Ezt is vissza kell vinni ennek a tételeit és a költségvetési tervezet szintjére. Rendben, és a kifizetésekkel mi a helyzet? Hasonlóképp a tanács által javasolt megszorításokat vissza kell venni. Általános elv a, a költségvetési területen túlmutató kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre, azokon a területeken, ahol növekedtek a, az előirányzatok, különösen azokon a területeken, ahol úgy gondoljuk, hogy a kifizetések a vonatkozóan a bizottság várakozásai túl pessimisták, és az eszközök ö, ö, mozgása magas, ott a kifizetéseket is megemeljük, hogy egy az egy, az a százszerzalékos kifizetési felhatalmazást javasoljunk. Köszönöm szépen. Hogy megtaláljuk az átmenetet, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálával, mert, felülvizsgálatával, mert Georgieva asszony azt mondta, hogy valószínűleg be kell majd vallanunk azt, hogy ezek a különleges eszközök amelyek a plafon fölé kerültek a kötelezettségvállások vonatkozásában és nem a kifizetésekben. Tehát most lehetne a tanácsal való kapcsolatunk keretén belül ezt az elképzelést érvényre juttatni, illetve a 2017-es költségvetéstől kezdve érvényre juttatni. Köszönöm szépen tehát az előadónak, most az is. készítők következnek, Jüreszán úr az első listámon. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok a kollégáknak. Ami engem illet, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért az elmúlt hetek során, illetve a produktív, nyitott szellemért, ahogyan az is készítőkkel velünk együttműködött. Nos, ami a néppárt javaslatát illeti, a múlt heti módosítások kapcsán. Először is ami a költségvetés tervezetet illeti, hogy ezt a bizottság június végén benyújtotta, hát eléggé szorosnak bizonyult, de tekintettel a prioritásainkra és a több éves pénzügyi keret elejére, a munkahelyteremtésre, illetve az állampolgárok biztonságának növelését, illetve Európában. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottsági Költségvetés tervezet sokkal jobb volt, mint a tanácsi álláspont. Frakcióm ezért világosan fogalmazott, mondván, hogy a tanács javaslatát nem fogadjuk el itt. Ö, frakciónk elnöke ezt nyilvánosan elmondta a hét elején, úgyhogy amit a tanács visszavett, szeretnénk visszaállítani. Először is azzal a sorral kezdve, amiről beszámolt az előadó is. A második fontos elv, amit figyelembe vettünk a módosítók során, az a jelentés, amelyet nagy többséggel elfogadtunk, amikor felülvizsgáltuk a több éves pénzügyi keretet, Albrecht és Toma kollégákét, ezt nagy többséggel fogadta el a tisztelt ház az akkori jelentés kapcsán. Harmadsorban, ahogy az előadó is elmondta, szeretnénk visszaállítani a Horizont 2020 és a Connecting Europe Facility vonatkozásában mindent, amit elvettek. Ez volt mindig is az álláspontja ennek a parlamentnek és a többi intézmény is elkötelezte magát emellett, amikor a többéves pénzügyi keretet létrehoztuk. Nos, ami a fejezeteket illeti, egy A fejezet. Ahogy említettem, itt természetesen mindent visszaállítunk, amit a tanács elvett. Aztán azt javasolja még a, nap, a néppárt, hogy ami a mázsokat illeti, támogassuk a KKV-ket. Minden olyan intézkedést, amely munkahelyet teremt. Itt főleg a KKV-kre, kutatókra, a Marie Curie programra, az Európai Kutatási Tanácsra, a Youth of Europe, az Erasmus, a COSME és egyéb programok vonatkozásában, tehát, hogy említettem, kutatás és KKV-k. Azt javasoljuk, hogy a, az egy-kettő fejezeteknél az összes fennmaradó marzsokat erre használjuk fel. Másodszorban a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése. Megfogalmaztunk egy módosítót annak érdekében, hogy a 2017-es év során ez az eszköz ugyanolyan szinten maradjon, mint a 2014-15-ös években. Tegnap hallottuk, hogy mit mondott Juncker elnök úr, hogy ez a kezdeményezés segít a fiataloknak, hogy munkát találjanak, vagy valamilyen gyakornoki helyet, és a bizottság értékelte is ezt a kezdeményezést. De amíg a bizottság olyan értékelést nem készít, amelyben valamilyen hiányosságot tár fel a kezdeményezés kapcsán. Nem látjuk értelmét annak, hogy ne finanszírozzuk tovább ezt a kezdeményezést, és ezért az 1 milliárd 4 milliót szeretnénk, hogyha a, ö, megemelnénk, mert kevésnek ö, tekintjük. Ö, az Albrecht Toma jelentése utalnék ezzel. A B fejezetben ö, is készítettünk egy módosítót, hogy 4 millió euróval növeljük meg az azokra fordított összegeket, akik a legkiszolgáltatottabbak. Egyértelmű jelzést kell közvetítenünk ezeknek az embereknek, hogy amikor a költségvetést készítjük, akkor őróluk sem feledkezünk meg. Kettes fejezet. Az előadó már említette a módosítónkat, amelyel a tej, ter, tejtermelőket 500 millió euróval támogatjuk Európa, Európában, tekintettel a válságra. Tudjuk, hogy a bizottság készít egy módosító ajánlatot egy levél formájában ebből a célból, de mi is a tejtermelő gazdák mellett állunk. Ez nagyon fontos politikai célú fellépés, és úgy gondoljuk, hogy a válság sújtotta tejtermelők problémája itt a parlamentben is fontos. 100 millió eurót szeretnénk erre a célra elkülöníteni az orosz embargó sújtotta gazdák számára. Aztán ott van a hármas fejezet, ugyanez a probléma merül fel, Szerintünk az Európol munkatársainak számát növelni kell, mert az Európol nagyban hozzájárul a biztonság növeléséhez Európában, és ezt akarják az emberek. Aztán a jószomszédsági politikát is tovább akarjuk finanszírozni, mind keleten, mind a földközi tengertérségében, mert a parlamentnek ezt prioritásnak kell tekintenie. Tudnunk kell, hogy hol élünk, és kik az Európai Unió szomszédai. Ezek Oroszország például egyre agresszívabban lép fel, Ukrajna, a Törökország, az elmúlt hónapok során láttuk, hogy mennyire bízhatunk benne keleti szomszédaink közül, és ott van Észak-Afrika. Hogyha Európában biztonságban akarunk élni, akkor egyértelmű, hogy a szomszédaink vonatkozásában többet kell tenni, mind keleten, mind délen, úgyhogy a mikrofinanszírozási támogatást is növelni kell az Európai Unión túli segítségnyújtás vonatkozásában. A bizottság ezt csökkenteni szeretné 8 millióról, 8, 18 millióról 13-ra, 2016-17 vonatkozásában. Úgy gondoljuk, hogy ez túl nagy csökkentés, ezért javasoltuk azt, hogy 30-ról 45-re emeljük fel, az INTA javaslatának megfelelően. Ez foglalkozik ugyanis ezzel a témával. Aztán természetesen eddig a fő álláspontunkról tájékoztattam önöket, azonban két dolog van, amelyel kapcsolatban egyelőre nem értünk egyet az előadóval. Ez nagyon fontos ö, frakciónk szempontjából, hadd fejtsem ezt ki. Először is az f tartal, F-est tartalékba, FC-t tartalékba tegyük, ezt nem tudjuk és nem is akarjuk támogatni, mert ez rendkívül fontos számunkra. Ezt szeretném mondani, hogy miért. Ez egy új projekt, és ez az első év, amióta megszületett. Eddig hallottuk a bizottság hogyan értékeli, de mástól semmit nem hallottunk, nem született hivatalos dokumentum, amely megkérdőjelezné a létjogosultságát. Lehetne ezt jobban csinálni, hogy biztosítsunk a 28 tagállamban az Európai Unión belül egyenlő esélyeket? Igen, de pontosan a bizottság ezt teszi a javaslatával, amely a héten született meg, pontosításokkal, hogy Például, ha nem akarjuk, hogy az FC-ből finanszírozzanak például egy útépítési projektet Németországban, akkor ez nem így lesz. Tehát olyan európai területekre kell célozni ezt a támogatást, ahol tényleg szükség van erre. Itt főleg az új és a régi tagállamok közötti kérdésekről van szó, a pénzügyi eszközök, a PPP-k vonatkozásában, volt probléma? Igen, az elején, mikor beindult ez a program. Felhívtuk mi is erre a figyelmet, de úgy tapasztaljuk, hogy a bizottság és az Európai Beruházási Bank mindent megtesz annak érdekében, hogy egyenlő esélyeket teremtsen, és az országok közötti különbségeket csökkentse. Főleg a KKV-k merülnek itt fel, hiszen szükség van a munkahelyteremtésre, és ez jó dolog. A bizottság azzal foglalkozik most éppen, hogy pontosítsa, Európa népeinek azt a jelzést közvetíteni, és főleg a magánszférában, a KKV-knek, hogy ez a projekt kétségtelenül munkahelyeket teremtett, és főleg a cégek számára volt jó, mert ugye KKV-k vonatkozásában fontos. Tehát, hogy azt mondanák most, hogy ez veszélyeztetett projekt, egyáltalán nem azt az eredményt érni el, amit szeretnénk. Hát végül is, elnök úr. A védelemet. ö, hiányosság lépne fel ezen a téren. Így van. Egyetértünk az előadóval, bár tudnunk kell azt, hogy az erőkészítő intézkedések 50%-re szánt pénz 50%-a további előkészítő eszközökre fordítódik, ami a védelmet illeti. Ez azt jelenti, hogy jobb legyen az innováció, a kutatás, a védelmén, hogy védelmi képességeinket növeljük. Európában. Ez politikai prioritás számunkra, és annak is kell lennie, elnök úr, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, kérem röviden szóljanak hozzá, mert 10.30-kor be kell fejeznünk, Donald úr. Köszönöm szépen. Az is igaz, hogy a többi szekcióval kapcsolatban támogatást kell biztosítanunk a meglévő javaslatok javaslatnak, ami a költségvetést illeti teljes mértékben egyetértünk a 60 poszt lecsökkentésével, és a 20 poszttal is, amelyeket nem transferáltak át a régió bizottságának, sőt inkább az ellentétes, tehát ennek az ellentéte történt. Aztán támogatjuk a biztonsági szolgálat bővítését is, és aztán miután politikai szervezet az Európai Parlament, ezért támogatjuk az utolsó javaslatot is. Ezt a fajta politikai entitási deficitet kell pótolnunk. Az Európai Számvevőszékkel szemben és az adatvédelmi biztos kapcsán szerintem fontos azt mondani, kimondani, hogy ezt a 12 posztot finanszíroznunk kellene, hiszen így a bíróság azt a helyzetet hozná létre, hogy minden tagállamnak lenne saját bírója. Ami a Gazdasági és Szociális Bizottságot illeti, itt megint 12 és 8 posztról van szó, ez szerintem logikus is, és valóban arra van szükség, hogy nagyon nehéz ugye a helyzet, a személyzet is várja a válaszunkat. Ami pedig a külügyi szolgálatot illeti, itt is a kiegyensúlyozottságot támogatjuk, tehát az uniós és a nemzeti munkavállalók közötti egyensúlyt, és itt is támogatjuk a további posztok létrehozását, a stratégiai kommunikációs egység létrehozása érdekében. És ezzel kapcsolatban még azt is el szeretném mondani, hogy nagyon sok kérdésben nem értünk egyet a többséggel, tehát a 60 politikai poszt szerintünk fontos, mert a, politikai, mert a parlamentnek inkább politikai, mint adminisztratív szerepet kellene betöltenie. Köszönöm, Kolmer úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném rövidre fogni mondandómat, am, amerre fel is hívott. Először is szeretném megköszönni kollégáimnak, akik előkészítették ezt a ö, jelentést, különösen Geyer úr munkáját. Jól megindokolt az, amit elmondott. Teljes mértékben egyetértek vele, értékelésével az FC tárgyában, ahol is megfogalmazta azt a veszélyt, miszerint itt elveszhet jelentős mértékben az átláthatóság. Különösen arra utalnék, hogy nem szabad megelégednünk azzal, hogy most valamilyen általános, absztrakt leírás, és a, letudnánk a dolgot. Engedjék meg nekem, hogy egy kis párhuzamot vonjak, amely biztosan nem egy az egyben képezi le a, ezt a helyzetet, de emlékezzünk, az Európai Központi Bank működésében megéltük, az alapításnál úgy képzeltük, hogy a, a, a működési szabályok világosak, aztán azóta láttuk, hogy teljesen új finanszírozási eszközök nem konvencionális banki működési formák, új értékteremtés, új banki viselkedés alakult ki attól tartok, hogy egy olyan finanszírozási alap, mint az FC esetében is ilyen lehetőséget nyitunk meg, akkor az Afrika alap is létrejön, meg sok egyéb, egyéb alap jöhet létre, ahol csak költségvetési tételeket és garanciákat tudunk jóváhagyni, egyébként kicsúszik a hatáskörünkből a működés, és meglehetősen meglepő eredményeket kell majd tudomásul vegyünk adott esetben. Úgyhogy ezért kérem, hogy a pénzügyi eszközök fölötti felügyeleti jogunkért harcoljunk. Egyébként még két módosítót ra hívnám fel a figyelmet a konzervatív frakció részéről. Az egyik azzal foglalkozik, hogy azt gondoljuk, hogy a kohéziós politikában sem lehet folyamatosan úgy vinni a dolgokat, ahogy eddig. Tehát olyan módosítókat javasolunk, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a kevésbé fejlett régiókra, és nem lehet mindig új pénzekről beszélni persze csak. Szerintem, ha már fejlettebb régióktól lehetne átcsoportosítani eszközöket a kevésbé fejlettekre, amelyek nagyobb igényekkel bírnak. Ezen túl pedig benyitottunk egy módosítót, amely az EU-Törökország megállapodás vonatkozó forrást egy részét tartalékba helyezni, hiszen jól tudjuk, hogy jelenleg sem működik ez a megállapodás, és attól tartunk, a továbbiakban sem fog jól működni, és politikai jelzéssel kell élnünk, ezzel tehetnénk ezt meg. Köszönöm. Döpré úr a szó. Köszönöm szépen. Először is gratulálok Gájer úrnak, és mindazoknak, akik vele együttműködtek. Nagyon jó minőségű dokumentumot kaptunk, és rövid idő alatt kellett dolgozniuk. Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat megosztam önökkel. Amikor elolvasom ezt a dokumentumot, főként az 1-es A-ra gondolva, a frakciónk ezzel kapcsolatban nem kevés módosítást nyújtott be, és azt látom, hogy SND, SND, LPP, e LPP, e SND, SND, LPP, e LPP. Ne haragudjon. Mit jelent ez? Mit jelentsen ez? Ez azt jelenti, hogy technikai probléma van itt, hiszen módosításokat terjesztettünk be mindezen sorokkal kapcsolatban. Most hát akkor az SZND és a néppárt együtt alkotják meg a büdzsét? Lehet, hogy mások nem támogatnak bennünket. Mindenesetre ezzel kapcsolatban kérek egy racionális magyarázatot, mert szerintem nem korrekt az, akármilyen technikai jogból is legyen ez így, hogyha a kompromisszumok tekintetében csak ezt olvashatjuk. Itt van például a fiatal, az ifjúsági garancia, vagy kezdeményezés, Youth Employment, és itt megint EPP, SND. Mint hogyha többiek be se terjesztettek volna ezzel kapcsolatban javaslatokat. És hát ez szerintem azért elképesztő, és nagyon különleges is a maga nemében, ha csak nincsen valamilyen objektív oka ez szerintem elfogadhatatlan. Kettes. Sosem támogattam azt, hogy 75 posztot hozzunk létre a politikai frakciók részére, úgyhogy ezt nem fogjuk támogatni. Tegnap a frakcióban azt hallhattuk, hogy részben vannak olyanok, akik teljes mértékben elutasítják ezt, mások pedig azt mondják, hogy 75 posztot akarnak, akkor kompenzálják ezt. Ez a két pozíció létezett csak is és kizárólag a mi frakciónkban. Úgyhogy ez a probléma azt hiszem egy piros vagy vörös vonal lesz a frakciónk számára. És most nézzük a lényeget. Egyetértek Gájer úr alap beállítottságával, hogy a tanács által megnyírpált sorokat állítsuk vissza. A stratégiájával is egyetértek, hiszen ennek az a célja, hogy a fiatalkorúak munkahelyteremtési munka programját, a Connecting Europe Facility-t és a 2020-as programokat hozzuk vissza, tehát az ezekre vonatkozó főösszegeket, ezt én így értelmeztem, és ez ilyen formában tetszik is. Aztán a kifizetésekkel kapcsolatban. Nem lehet technikai értelemben ezt megindokolni, de általános stratégiai értelemben igen, hiszen azt szeretnénk, hogy a kifizetések szintje növeljen, mert ezeket nagyon alacsony szinten tervezték be. És aztán végül nem tetszünk nekünk, nekünk az sem, hogy tartalékot képezünk, nem önmagában ez, de egyszerűen nem látom, hogy milyen objektív procedúrán keresztül, vagy milyen kritériumokon keresztül akarjuk ezt megvalósítani. Amikor önök a kiegészítésről, illetve az igazságos elosztásról beszélnek, most hát ez politikai megítélés kérdése, és nem is hiszek az objektivitásban, Éppen ezért mi nem fogjuk támogatni ezt az egész javaslatot a rezervvel kapcsolatban. Alternatív megoldásra van szükség a 25 millióval kapcsolatban is, és itt megint csak egy kérdés merül fel bennem. Sehol sem láttam. És egyébként ez megint elvi kérdés. Torvenc úr részéről és a frakciónk részéről jó néhány költségvetési sorban szerettük volna emelni a kifizetéseket. A párizsi COP21-es megállapodás vetületében. Azért ez mégiscsak nevetséges, hogy a zöldek 17 milliót javasolnak ezen a területen. És most pedig nézzük az 1B-t, és itt azt szeretném elmagyarázni, hogy miért kértünk az ifjúsági garancia, illetve kezdeményezésre vonatkozólag további tartalékképzést. Ennek van objektív oka, hiszen az egész mechanizmust az év végén a bizottság felül fogja vizsgálni, és esetlegesen kiigazítja. Ezért gondoljuk azt, hogy ezt az összeget tartalékba kell helyezni. Egyébként pedig egyetértek. A kettes részben egyetértünk a néppárti javaslattal, ne várjuk meg a pótköltségvetést, amelyet a bizottság fog majd javasolni. Az pedig, ami pedig a hármas részt illeti, nos ez itt nagyon tetszik az, amit javasolnak, de azért van néhány kérdésünk is. Europol, Eurojust rendben van, ez érthető, a Libében meg is szavazták. az 5 millió tekintetében nem láttam, hogy a Libe bármit ezzel kapcsolatban megszavazott volna. De azért itt van egy érdekes dolog, amire felhívnám a figyelmet. A hármas részre vonatkozólag a helyzet úgy néz ki, hogy a biztonsági kérdések és a migrációs problémákra kell odafigyelni, és további forrásokat biztosítani mindenre. Ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk a javaslatokat, akkor azt látom belőle, hogy a migráció és biztonság, tehát a Europol, Eurojust részére 11 milliót kért a parlament. Ami pedig a kultúra és az ehhez kapcsolódó programok, az Európai Bizottság itt 47 milliót kér. További 47 milliót. A kérdés következőképpen merül fel bennem politikai értelemben. Van-e ennek így értelme? hogy az Európai Parlament 15 milliót kér a migráció és biztonság területére, és 47 milliót a kultúra kérdésére. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert szerintem ezt muszáj feltennünk ezt a kérdést. És most nézzük a négyest. Ezzel kapcsolatban technikai megjegyzéseim vannak, de lehet, hogy ezt nem itt fogom megtenni. Akkor térjünk inkább rá az ötösre. Itt ugyanazt tudom elmondani, amit már elmondtam. A posztok problémája. A parlament vegye figyelembe a saját döntéseit. Hogyha 114 plusz sofőrt kértünk, 75 vagy 76 ö, ö, embert ö, a frakciókhoz, 35 ö, személyt ö, még, még további 35 szemét, ez összesen 225. Nem, egyszerűen ezt nem tudjuk támogatni. Jó, akkor most Liriádá asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden hozzászólni. Köszönet az előadónak a nagyon jó áttekintéséről, hogy mi történik. Rövid leszek. Csak főleg az egy A fejezetre és két további költségvetési sorra szeretném fölhívni a figyelmet, amelyek a Brexit által érintett területekre vonatkozik. Tudom, hogy állandóan erről beszélek, de nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy ennek milyen ha, ö, következménye lesz régiókra, mint például Skócia és Észak-Írország, Északi része, amelyek tényleg benne akartak maradni az EU-ba. A feladatunk az, hogy, és kötelességünk, hogy ne hagyjuk őket magukra. Szeretném, és nagyon hálás lennék, hogyha ezt a két költségvetési sort megerősítenék, és ezt támogatnák is, mert szerintem parlamentként meg kell mutatnunk a világnak azt, hogy a békét képviseljük. Mert annyira kényes a helyzetünk szerintem, és az európai katonaságról és a militarizációról beszélünk, szerintem vissza kell térnünk a kezdetekhez és megnézni azt, hogy miért lettünk európaiak először. És hát először persze kereskedelmről volt szó, de arról is, hogy megértsük egymást, mint szomszédok, és a békét támogassuk. Tehát meg kell mutatni Európa többi részének, hogy itt tényleg arról szól a munka ebben a házban, hogy a békét támogassuk. Még egy dolgot szeretnék elmondani, ne felejtsük el, hogy északon a béke folyamat és a nagypénteki megállapodás tekintetében mennyit tett ez a ház. Úgyhogy tényleg muszáj erőteljes üzenetet közvetítenünk az északiaknak és a skótoknak is, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy segítsünk azoknak, akiket alapvetően Anglia hagyott magára. Úgyhogy ezt szerettem volna még egyszer elmondani. Összességében úgy gondolom, hogy a bizottsági általános költségvetés egyes főleg az első fejezetbe tartozó költségvetéseket alábecsülte. Mi a projekteket támogatnánk, egyes esetekben a költségvetés tervezetet a bizottság részéről vissza szeretnénk állítani, más esetekben azokat az értékeket, amelyeket a bizottság képvisel, munkahelyteremtés, növekedés, ez kell, hogy prioritás legyen számunkra. Vissza kell állítanunk a fiatalokra vonatkozó kezdeményezést, ez nagyon fontos. Azonnal föl kell lépni, mert egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy ez csak tartalékban legyen. Azonnali fellépése van szükség. Támogatnunk kell a kevésbé fejlett területek támogatását is, illetve a legkiszolgáltatottabbakat. A oktatás, képzés, stb. stb. kutatás, ezek mindazok a területek, amiket támogatni kell. Ez számunkra is nagyon fontos, de mindannyiunk számára is, hogy a kultúra terén is megjelenjünk. Ez is egy fontos terület. Ennek a területnek is fontos az új munkahely teremtése. Egyes vidéki területeken a halászat, illetve a tejgazdaság nagyon fontos, úgyhogy őket is támogatni kell. El szeretném mondani azt is, hogy támogatnunk kell a menekülteket, a bevándorlókat is, Végül pedig tudom, hogy tiszteletbe kell tartani mások véleményét is. Az a sok pénz, amit a biztonságra akarunk szánni, ezt talán forrásnak kellene tekinteni, és olyan területre átcsoportosítani, ami sokkal konstruktívabb, és visszatérni az európai alapértékekre, meg, rátek, újra azt figyelembe venni, hogy miért is jöttünk itt létre. Köszönöm szépen, Málgár úr. Merci, président. Vamos a ver. Habría que empezar por decir que uh, señor Geyer no está allá. Köszönöm szépen. Geyer úr nincs itt. Jó, hát azért köszönöm a munkáját és a, az előadását. Az elkövetkezendő hetek és hónapok során úgy gondolom, hogy közös álláspontokra juthatunk majd, de mondjuk nem mindig, még akkor is, hogyha nagyon eltérünk egymástól. Ami a mi álláspontunkat életi. nagyon egyértelműen és világosan szeretnék fogalmazni. Frakciónk a különböző szakbizottságok által elfogadottakat képviseli, ez az első csoportja a módosítóknak. Aztán tökéletesen egyetértünk azzal, amit Geyer úr mondott. Ami a számokat illeti, vissza kell őket állítani ö, szemben a tanácsi ö, csökkentésekkel. Végül pedig egy kiegészítő gondolatot engedjenek meg, A júliusi költségvetési szakbizottsági döntéshez kell ragaszkodni. A 2017-es költségvetése gondolok itt, illetve az Albert Trombans jelentése a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról. Úgy gondoljuk, hogy ez a keret a munkánk számára, és ez megfelel a mi általunk megfogalmazott módosító tartalmának is. Most pedig válaszként Gányer úrnak az Erasmus vonatkozásában és az FC-ről. Tökéletesen egyetértünk vele. Vannak az FC-vel kapcsolatban aggájaink, hiszen amit sejtettünk, az most úgy tűnik megvalósul, úgyhogy ebben az irányba kell elindulnunk. Valós befektetési tervre van tehát szükség, ami még egyenlőre nem jellemzi az FC-t. Aztán azt is tudni kell, hogy ebben a költségvetésben Georgia asszony is ezt mondta tegnap, akár tetszik, akár nem. El kell fogadnunk azt a tényt azonban, hogy olyan kontextusban kell dolgoznunk, ahol két dologra gondolunk a saját források vonatkozásában, ez még az elkövetkezendő hónapok során így lesz, illetve az eurozóna költségvetési kapacitásaira. Ezt figyelembe kell venni, majd a későbbiekben. Most még nem, de a későbbiek során igen. Aztán Ami a hozzászólásom első részét illeti, azt mondanám, hogy egyetértek azzal, amit Geyer úr mondott a védelmi előkészítő akció vonatkozásában. Új dolog ez, meg kellene próbálni benne tartani az európai költségvetésbe. Ezzel egyetértek, de nem ez a legfőbb dolog. Ez egy új cél, új forrás, új elkötelezettség a tagállamok részéről. ami a védelmet illeti. Úgyhogy világosan kell fogalmazni. Én inkább azt szeretném, hogyha nulla szerepelne ebben a sorban. 28 módosítót fogalmaztunk meg, amelyeket 5 csoportba, témába lehetne sorolni. Az első csoport, vagy témakör, abból indult ki, eh, hogy 2017-es alapokra helyeznénk, és amit ugye júliusban is mondtunk, tehát jelentős növekedés, ahogy ezt már elmagyaráztuk, amikor megvitattuk a keredokumentumot, Erasmus, humanitárius támogatás, az állampolgárok Európája, a rekreációs Európa, stb. Ezen keretek között a módosító körülbelül 4 milliárdos növekedést jelentenének 110 a kifizetések terén. Ezt mondta Albrecht Thomas. Aztán ugyanez a helyzet lenne, de abból, a, kifo, abból kiindulva, vagy 2018-ban fogjuk elkezdeni felülvizsgálni, tehát 3%-os növekedésről lenne szó. Hármas blokk. Azt mondjuk, hogy a Horizont 2020 és a Connection facility kapcsolatban 1 milliárd 250 vagy többre volna szükség. A negyedik blokk az ITER, ahol meg vagyunk győződve arról, hogy meg kell hagyni ezeket az összegeket. Az ötös csoportban kevesebb módosító van. A bizottságot új viselkedési kódex, a Frontex tartalék, stb. stb. Hát ennyit szeretem volna elmondani. Azt gondolom, hogy jól dolgoztunk Amiről Depre úr beszélt, a néppár dokumentuma szerintünk jó kiinduló pont, ezzel egyetértünk, de ami az érveket illeti, ezen, ezek alapján megállapodhatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is nagyon gyorsan. Én is köszönöm a jelentéstevőnek, és egy első általános megjegyzést szeretnék elmondani a megközelítéssel kapcsolatban tanács a javaslatáin keresztül prioritásokat mutatott fel, és ezen keresztül azt az üzenetet küldi, hogy bizonyos költségvetési sorokat hasznosnak tart, másokat pedig nem. Világos az is, hogy ők adják be a pénzeket, és aztán a tagállamoknak kell implementálnia ezeket a programokat, költségvetési sorokat. Tehát egy teljes bizottsági javaslat vissza állítása nem gondolom, hogy a legjobb javaslat lenne. Szerintem nem ez a legjobb megoldás. Ami pedig a konkrét pontokat illeti, nagyon örültünk annak, hogy a különleges eszközeket és a tartalékokat visszaállítottuk, ezt mi is szerettük volna kérni, tehát ez nagyon pozitív aspektus, de ugyanakkor aggaszt engem az is, hogy az FC-t folytatjuk, és a tegnapi bejelentések Juncker úr részéről arra vonatkoztak, hogy az Európai Beruházási Alapot folytatni kívánják, és egy új alap EFSZ-t szeretnének létrehozni az EU-n kívüli államok számára. Világos az is, hogy ezek a programok és ezek az alapok további nyomást gyakorolnak majd a következő évek költségvetéseire, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Az utolsó gondolat általános értelemben Törökország. Tudjuk, hogy mi történt idén nyáron, azt is tudjuk, hogy az Erdogán kormány hogyan viselkedik az Európai Unióval szemben, úgyhogy nagyon erős üzenetet kellene küldenünk Törökország felé is, realisztikus megoldásokat kell támogatnunk, hiszen rengeteg pénzt küldünk abba az országba a bein keresztül. Ez szerintem helyesen, hogyha felülvizsgálnánk ezeket a dolgokat, de sajnos erre vonatkozólag semmiféle használható gondolatot nem láttunk itt ebben a javaslatban. Ami pedig a parlamenti költségvetést illeti, egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy ez az új 76 poszta frakcióknál szerintem sem szükséges, ez további 2 millió eurót jelentene, és elképzelhető, hogy azért erre annyira nincsen most szükség, ez nem prioritás a mi parlamenti költségvetésünk szempontjából, Természetesen nagyon sok kérdés marad még nyitva. A sofőrszolgálat, illetve ennek az internalizációja, ez egy olyan projekt, ami most is éppen folyamatban van, talán ezzel kapcsolatban is el kellene még gondolkodnunk, hogy ezt hogyan kívánjuk megvalósítani. Mindenen gondolkodnunk kell akkor, amikor az ala különböző alapítványoknak küldünk pénzt, hiszen ez az elmúlt években nagyon nagy mértékben növekedett, ez pedig szerintem nem jó jel. Ami pedig az ügynökségeket illeti, itt is nem az a legjobb megoldás, hogyha visszaállítjuk az eredeti költségvetést, hiszen nagyon sok olyan ügynökség van szerintem, amelyek amely, amely feladatokat már más bizottsági főigazgatóságok is ellátnak. Tehát itt inkább racionalizálni kellene ezen ügynökségek tekintetében, és ezzel kapcsolatban meg is kellene kezdenünk a munkát azonnal. Ugyanez a helyzet a gazdasági és szociális bizottság, illetve a régió bizottsága szempontjából, és a külügyi szolgálattal kapcsolatban is. Egészen addig, amíg nem látjuk világosan, hogy mit is tesz a, ez a szolgálat, és amíg nem látjuk, hogy milyen jövőt szánunk neki, az, hogy állandóan növeljük a költségvetését, az nem jó. Nem, ez a megfelelő megoldás. Több garanciát szeretnénk látni azzal kapcsolatban, hogy milyen jövőt szánunk a külügyi szolgálatnak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Még egy valaki kérte a szót. Claire Modi. Kérem röviden. Nagyon röviden. Én is támogatni szeretném a jelentéstevőt, és köszönöm neki a sok munkáját, főként az EFSI-vel kapcsolatban, illetve annak a visszaállításával kapcsolatban, amely, amit korábban is kértünk már. Az elszámoltathatóság nagyon fontos szempont, és másodszorban pedig meg kell vizsgálnunk azt, hogy honnan jön a pénz, mire költjük el, és ennek emögött megfelelő értéket tudunk-e letenni. Aztán itt van ugye a menekültek támogatása, ami szintén nagyon fontos gondolat volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor, hogyha megengedik, én is néhány személyes megjegyzést elmondanék. Nagyon jó jelentést hallhattunk, a szekciók jelentéstevői, épp úgy, mint az általános költségvetési jelentéstevője nagyon jó munkát végeztek. Ne arra azt öné a szó. Köszönöm szépen. Én nem kértem szót. Azt hittem, hogy fél tízkor lesz vége, és nem is akartam hozzászólni, mert a szocialista frakció tökéletesen követi Gájer úr véleményét. De azért mégis néhány árnyalatot szeretnék még elmondani, hiszen igen sok politikáról esett szó, de mégis nagyon fontos az, hogy a hármas kategória politikái, tehát kultúra, ezeket támogatni kell, hiszen ezeket a tanács nagyon keményen megnyírba, megnyírbálta, már a bizottság is egyébként, pedig ezeket a programokat tovább kell vinnünk, és aztán itt van a négyes kategória is, és itt nem akarok részletekbe bocsátkozni. Ami a honvédelmi kiadásokat illeti, itt talán valamiféle kísérleti tervekre lenne szükség a pénzügyi terv és a vonatkozó intézményközi megállapodás révén. Ez problémát jelent ugyanis ez a pénz eleve nagyon kevés, és nagyon kevés saját kezdeményezésünk van ezen a területen parlamentként. Tehát esetleg azt lehetne javasolni, hogy a tanácsi javaslatokat valahol máshol kellene megtennünk, nem először vannak ilyen javaslatok, egészen mostanáig kis javaslatokról volt szó, de ez most azért mégiscsak egy jelentősebb. Köszönöm szépen! Elnök úr, nem akarok résztekbe bocsátkozni ehhez most, de nem érzem jól magam ezen az ülésen. Nem kaptunk semmiféle dokumentumot előzetesen, semmiféle tájékoztatást Geyer úr dokumentuma minden bizonyal kiváló minőségű, de nem tájékozódhattunk felőle korábban. És az, hogy a 2017-es költségvetés vitáját hogyan szervezzük, nos, szerintem annak összefüggésében kellene ezt megszervezni, hogy ezt tegnap az MFF-ről hallottunk, és láttunk. a magas néhány tény itt. Vannak bizonyos alap, alapok tekintetben újraelosztások, vagy újrafelosztások, és egyes kifizetési rendszereket növelnének, például a kohéziós politikában, ám szeretnénk látni, mi a terv kétszer húszig. Ezért kérem öntől, hogy jövő hétre, amikor összeülünk, vegye figyelembe az MFF felülvizsgálatát is, és ez is jelenjen meg. A két vita párhuzamosan kéne folyjon. Merci. Monsieur Fernandez. Köszönöm, Fernandez úr, nagyon gyorsan. Köszönet az előadónak a munkát. Tudom, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie. Biztos vagyok benne, hogy minden politikai frakciót be akar vonni ebbe a munkába, és van még erre idő. Második üzenet. Ami az FC-t illeti és a tartalékolását, ez nagyon rossz jelzés a beruházók számára. Ennek okait már elmondták, és tökéletesen egyetértek mindazzal, amit az árnyékjelentés készítőnk Rigzit Morezán mondott. Egy másik nagyon fontos dolog, legalábbis szerintem, a következő. Vannak politikai álláspontjaink, és lesz egy adott időpillanat, amikor a többi éves pénzügyi keretet felül kell vizsgálni. A 2016-os és 2017-es költségvetések összefüggnek, mert a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatának a 2016-os költségvetésre bizonyos következményei lesznek. És eddig nagyon örültünk, ami a stratégiánkat illeti, amikor azt mondhattuk, hogy olyan módosító indítványokat fogalmazunk meg, amelyek megfeleltek a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatának, illetve az előadóink eddigi munkájának. Nagyon érdekes lenne a stratégiáról is eszmét cserélni, hogy ezeket a részleteket összeköthessük, mert egyszer csak megszületik majd a döntés. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Más nem szeretne hozzászólni? Akkor üdvözöljük előadónk munkáját. Szeretnék köszönetet mondani neki. Most következik a szavazás, illetve a tárgyalás a tanácssal. Ami engem illet nagyon fontosnak tartom, hogy üzenetünk egyértelmű legyen, és érthető a közvélemény számára. Meggyőzőekkel leszünk a tanácssal szemben, ha tényleg egyet beszélünk, és valós prioritásokról beszélünk, nem pedig egy karácsonyfát díszítünk fel. Egy-két prioritást emeljünk ki, és bízom ennek értelmében az előadóban és az árnyékjelentés készítőkben, hogy ne túl sok prioritást fogalmazzanak meg. Ami a prioritási intézkedéseket illeti, egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy kétségtelenül vannak tartalékok. Azonban olyan fellépésről van szó, amely nem a szokásos borítékba kerül bele, hanem azon kívül. Meg kell győznünk a tanácsot erről. Végül pedig én európai képviselő vagyok, akárcsak önök. És szeretném, ha el tudnám magyarázni a választóimnak azt, amiről itt szavazunk. El kell mondanom, hogy most egyelőre nincsenek olyan érveim, amelyekkel a 76-os új, 76 új munkahely teremtését a politikai frakcióknál meg tudnám indokolni. Ez személyes véleményem és személyes elvárásom. Én szeretném tudni elmagyarázni az európai állampolgároknak, hogy itt mit csinálunk. Amikor mindenki azt mondja, hogy a, az állami kiadásokat szabályozni kell. Nem az az érzésem, hogy ez itt így történik. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Parancsoljon előadó úr! Az, hogyha részletesen válaszolnék a kérdésekre és hozzászólásokat, akkor van a költségvetési szakbizottság ülésének keretei szét durrannának az időben. Viszont sok gondolatot Depré úr, amit ön is felvetett a koordinátok ülésén, majd meg tudunk vitatni. Hát elnöknek is igaza van. Ezzel a dokumentummal annak munka dokumentum jellegével számolni kell, ezt én is hangsúlyoztam. a folyamat elején állunk, októberben lesz az olvasat. Az én célom, hogy a parlament egy erős javaslattal és egy erős többségre ö, számítóan egy kompromisszum keretén belül határozza meg álláspontját, ebben a szellemben szeretnék dolgozni, és ebben a szellemben szeretném a lehetőleg ütőképesebb parlamenti véleményt, jelentést nagy többséggel támogatott álláspontot összehozni, a frakciókkal megvitatva ezeket és egységes álláspontot létrehozva, ahogy egyébként a múltban is általában sikerült megegyeznünk. Bízunk önben, kedves jelentéstevő úr, a többi szekcióval kapcsolatban semmi különös. Ugyanez a szellemiség, nincsen több kérdés, akkor most leül, lezárjuk a mai ülést, és a következő ülésre a koordinátorokkal fogunk összegyűlni, és aztán az azt követő ülésünk már, vagy szeptember 26-án délután lesz 15 órakor, aztán szerdán 27-én megint csütörtökön 29-én 9-től 12.30-ig, és ekkor fogjunk szavazni a költségvetésről. A 27. ülést pedig töröljük. Köszönöm szépen a munkát, 5 perc múlva folytatjuk a koordinátorokkal. Thank you.